and gentlemen, let us start. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, nagyra becsült hallgatóság és közönségünk, mindenkit üdvözlök ezen a csodálatos napsütéses brüsszeli délelőttön. Uh, Köszönöm. Mielőtt a koordinátori ülése hozott döntéseket felolvasnám, emlékeztetnék mindenkit, hogy uh, szavazni fogunk, ezért mindenkinek legyen beélesítve a szavazókártyája, anélkül nem sokra megy ma délelőtti ülésünkön. Az előadó kérésére a 15-ös számot viselő napirendi pontot elhalasztjuk. Tehát a hónap múlva fogunk csak szavazni. Lídia Geringer de Odenberg kiskövetelések témájában készült jelentéséről. Lássuk most a koordinátori döntéseket. Az emberjogi és kultúráért felelős ENSZ jelentéstevőt május 5-én vagy 6-án fogjuk meghallgatni, Mikor méghozzá videokonferencia keretében. A meghallgatások programja, 2015-ös meghallgatások és kiküldetések programját e-mailben fogjuk mindenkinek megküldeni. A 2016-os költségvetés előadója az elnök lesz. Egy rendkívülésről is döntést hoztunk, amelyet április 27-én este tarthatunk meg. A luxemburgi elnökséget a szakbizottságunk ülésére júliusban fogjuk meghívni. A jogi szolgálatot felkérjük arra, hogy a legislative screening, tehát a jogalkotás eh, áttekintése vagy átfésülése témájában eh, tartson egy eh, beszámolót nekünk. Az ENSZ fogyatékkal élők jogainak témájában készült két egyezményt, címet viselő jelentés Hautalasszony készíti majd. Április 28-ai Strasburgi árnyékelődő ülést követően beszélünk majd a bíróságok, az Európai Bíróság bíráin, bírák számainak növeléséről. Hautala asszony kapta a következő jelentést. a harmadik ország által elfogadott jogszabályok extraterritoriális hatása, tehát ez a jelentés asszonyhoz kerül, és Duden úr kapja a következő témát, az egységes digitális belső piaci intézkedéscsomag. Tehát hozzá kerül ez a jelentés, ezek voltak a koordinátori ülésen hozott döntések, ugorhatunk is a 14-es napi rendi pontra. Elektronikus szavazás. Feltételes hozzáférés. mindenkinek megvan, akkor a mm, szavazókártya, elektronikusan szavazunk az egészről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, nem, még nem. Igen, lezárom a szavazást. So it has been adopted 21 21-2 arányban nulla tartózkodás mellett megszavaztuk. A 15-ös napirendi pontot elhalasztottuk, folytassuk a 16-os napirendi ponttal. az eltartlanság eh, vélelme jogának megerősítése, eh, Pászka Düran jelentése elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Nem, bocsánat. Uh, sorry. Uh, so amendment uh, number sixty five 65-ös, készfelemeléssel szavazunk. Mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodás. elfogadtuk. Egyes kompromisszum, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, második rész, mellette, ellene, ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 14-9 arányban elfogadtuk. Tartózkodás nélkül. Kettes kompromisszum, két részben. Kész felemeléssel. Szavazunk az első részről mellette. Ellenem. Rendben, ellenőriznünk kell ezt is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-8 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Úgy tűnik, hogy ugyanaz a helyzet, elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Mellette. Ellene. tartózkodás. Egyértelműen elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Hetvennégyes módosító mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 78-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. hármas módosító. Mellette. ellene tartózkodás elutasítva. Tizennyolcas módosító mellette 18-as, igen, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcvanötös mellette ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 10-12 arányban két tartózkodással. Nyolcas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 88-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilencvenkettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 101-es mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 22-es mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Százhatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. Tizennégyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum két részben. Első rész mellett kiszavaz ellene kitartózkodik. Elfogadtuk második rész. Mellette kiszavaz. Ellene kitartózkodik ellenőrizzük, hogy biztosak lehessünk. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 113 mellette, ellene. tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Valószínűleg elfogadtuk, de azért jobb, ha ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tizennyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as Elnézést. 19-es kompromisszum jön, mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. El, elfogadtuk. Harminchatos mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, inkább ellenőrizzük. 26-an szavazunk, ami nem lehetséges, ha egyszer csak 25-en vagyunk. Buda úrnak nem kellene szavaznia. Elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutas. 44. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 20-as kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Uh, amendment 5 in favor against ellene abstentions tartózkodás elfogadva 49 nem, az 50-es javítja ki magát az elnök mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 22-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59 mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. One more. Okay, I close the vote. Lezárom a szavazást, elvetettük ezt a módosítást. 60-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64 mellette ellene tartózkodás elfogadva tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most szavazunk a vélemény egészéről mellette. Elnézést, elektronikusan tesszük meg mindezt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. And we continue. Folytatjuk a 17. napirendi ponttal a napirendünk tárgyalását. Ez egy szavazás eh, a jogi eh, szakmákról, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Point number 18. 18. pont, Hautala asszony, hogyha szólni szeretne. Igen, köszönöm elnök úr, annyit szeretnék mondani, hogy véleményem szerint semmi nem szól amellett, hogy a javasolt jogalap ellen szót emeljünk, már amit a bizottság javasolt. Azt azért hangsúlyoznám, hogy a Júri Szakbizottságnak az MV bizottság felé javasolnia kell, hogy nem módosítsa a bizottság által javasolt javasolt jogalapot, ha csak a szerződés vonatkozó passzusait nem módosítják. Ezt szerettem volna elmondani a jogalappal kapcsolatosan. Ha a jövőben az MV által javasolt alapvető változások megtörténnek, akkor ez lehetséges lesz, de ez nem a mi témakörünk. Köszönöm. Fosz úr. Ja, ich, finde ähm, die Entscheidung jetzt. Úgy gondolom, ez jó döntés, mert ez jogilag a legindokoltabb. Minden egyéb megfontolás olyas valami volna, amit nem tudnánk indokolni. Összevéve minden, tehát ez a legjobb megoldás készfeltartással szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 19. pont, zárt ajtók mögött tárgyaljuk ezt a pontot. Ezért kérem, hogyha valakinek nincsen jogosultsága egy zártülésen részt venni, az legyen szíves távozni a teremből.